moi Mais j'attends que... Madame le Président! Elnök asszony! Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek, megnyitom az ülést, és először is egy kis közleménnyel kezdeném. Tegnap parlamentünk úgy döntött, hogy a